So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hölgyeim és uraim, elkezdjük. Nyolcan vagyunk, tehát határozatképesek vagyunk. Majdnem minden frakció képviseltette magát, szerintem legyünk tekintettel a pontosan érkezőkre, kezdjük meg a munkát. Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket itt, jó reggelt kívánok, és az első napi rendi pont a kapcsolatban napi rend elfogadása, Baltaszár kollégánk beteg, és éppen ezért, hát nyilván jobbulást kívánunk neki, de több napi rendi pontot, amely őt érintette volna, le kell venni a napi rendről. Ez azt jelenti, hogy a ma délelőtti ülés rövidebb lesz, mint azt eredetileg terveztük volna. Tehát lekerül a napi rendi pontról a hatos pont, a tízes, tizenegyes, ezeket is elnapoljuk. A 29-es pont amúgy sem lesz, mert az illetékes bizottságtól még nem kaptunk semmit, tehát 29-es sem lesz. Holnap azonban az egyéb napirendi pont alatt egy jogalappal fogunk foglalkozni, amelyet az MV bizottságból kaptok, Lichtenberger asszony a jelentéstevő. Ezek a napirendek kapcsolatos megjegyzések az önök részéről van esetleg olvasóhaj, kívánság, úgy látom, nincsen. Akkor az által említett módosításokkal elfogadjuk a napirendet. Az elnök közleményei címszó alatt azt szeretném elmondani, hogy ma délután és holnap szükségünk lesz a szavazókártyákra kérem hozzák magukkal a szavazókártyát. Térjünk rá a hármas napi rendi pontra. A szeptember 17-18-i ülés jegyzőkönyvei megvannak. Van-e valakinek fenntartás? Úgy látom nincs. Akkor erről is döntöttünk. Akkor négyes napi rendi pont. A tájékoztató François Castex asszony, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogsértésekkel foglalkozó Európai Megfigyelőközpont első plenáris ülése, amelyet 2012. szeptember 27-én, 28-án Alicante-ban tartották meg. Castex asszony képviselt minket ott, és röviden ismertetni akarta e, ennek a látogatásnak az eredményét. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Én részt vettem és képviseltem az Európai Parlamentet, első alkalommal, az első plenáris ülésen vettem részt. Én voltam az Európai Parlament egyetlen képviselője. Azt hiszem, hogy legközelebb többen leszünk majd nagyon is pozitív benyomásokkal tértem haza. Ez a struktúra, amelyet létrehoztak, nagyon hatékonynak tűnik és koordináltnak. Az eszmecserék, amelyeket folytattunk, nagyon dinamikusak voltak, és mindenki sikerre vágyik, mindenkinek az a célja. Az Omi elnökkel Antonio Campinos fogadott bennünket, a jövőbeli megfigyelőközpont igazgatója Paul Mayer jelenlétében, aki már a megfigyelőközpont igazgatója, megbízott igazgatója, és januárban lesz majd a valódi igazgatója. Pierre Dexo és Jean Bergevin itt van körünkben a bizottság részéről. Ő nyilván ki tudja majd egészíteni a tájékoztatomat, ha eh, kívánja. Ami a plenáris ülést illeti, a megfigyelő központ tagállamonként kettő képviselővel rendelkezik, a szerződő felek kollégiuma is részét képezi megfigyelő központban, tehát a, a szakágazati képviseletekből adódnak össze ezek. A fogyasztóvédelmi szervezetek is képviseltetik magukat, jelen vannak az ONBI és az OECD. A kerekasztal beszélgetésen a legtöbb képviselő, a megfigyelő központ képviselő nagyon örült annak, hogy ez a megfigyelő központ az OHMI megbízása, illetve az OHMI fogadta kvázi be ezt a megfigyelő központot. A munkaprogram nagyon is előre haladott állapotban van, mert van egy honlap, amely működik már, és a honlapon egy adattára találhatnak meg a jogsértéseket tartalmazó adattárat, tájékoztatót a kampányokról, tájékoztató rendezvényekről a tagállamok számára. Aztán bemutattak egy tanulmányt, egy olyan tanulmányt, amelyet az Európai Bizottság és a Megfigyelőközpont kérésére készítettek el, és ennek a tanulmánynak a célja, hogy értékelje azt, hogy milyen súlya van a hamisításnak. A termékek, a márkák hamisítása milyen súlyt jelent, milyen gazdasági súlyt képvisel. Tehát matematikai számításokat kell végezni, a gyártók adataiból kell kiindulni, illetve az eladott, az értékesített termékekre vonatkozó adatok becsléseiből adódik össze ez a matematikai egyenlet. Amikor feltételezzük a jogsértést és a hamisítást, Na most, ha bent fenne ilyen feltételezés, akkor a hamisított termékekre vannak az adatokból kell kiindulni, amelyek a világpiacon találhatóak. Ez a tanulmány sok kiegészítéssel, ezt a, ezt a tanulmányt a plenáris ülésen sok megjegyzések és kiegészítéssel látták el. Néha a gyártók egy kicsit vonakodva reagáltak, nem lehetett igazán meghatározni a kerekasztal beszélgetés során, hogy nem akarták előhozakodni a valódi adataikkal, számaikkal, a gyártásra vonatkozó adatokkal, vagy pedig a módszerrel nem voltak kibékülve. Ami a az ipar képviselőt illeti, elismerik, hogy nagyon nehéz számukra értékelni, nagyon nehéz esik értékelni a hamisított áruk volumenét, amely a piacon található. Nagyon nehéz felmérni tehát. Egy olyan tanulmány, amely ennek a volumennek a nagyságáról, vagy nagyságrendjéről tájékoztatna őket, a gyártók számára is hasznos információ lenne akkor is, ha nem lehet persze felmérni az összes megfigyelő központ által végrehajtandó intézkedést nem lehet összefogni egyben. Azt gondolom, hogy lesz majd egy plenáris ülés, tehát évente egy plenáris ülés lesz majd. Ezt követően, és az igények függvényében <clears throat> lesz esetleg több plenáris ülés, ha kiderül, hogy erre szükség van. Jelenleg Mm, nagyon sok projekt van, úgymond alakulóban. Ezekről tájékoztatást találhatnak a megfigyelőközpont honlapján, és ha megengedi, elnök úr, Paul Meyer jövőbeli igazgató szeretném meghívni, tehát az ön utolagos engedélyével, elnök úr, akkor meg szeretném majd hívni, amikor majd ellátja a pozíciót, hogy jöjjön el hozzánk és beszéljen a megfigyelő központ tevékenységéről. Ha esetleg van kérdésük, első körben ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Kastex asszony. Ez nagyon jó ötlet, hogy meghívjuk a megfigyelő központnak az idő igazgatóját, ez nagyon jó gondolat, ezt nem felejtjük el, hogy annyira kevesen voltak ott, illetve csak ön volt jelen a parlament részéről, ez azzal is összefügg, hogy nagyon rövid távon hívtak meg bennünket, illetve rövid távon kellett koordinálni a különböző üléseket. Jövő évre jó lenne, hogy egy kicsit előbb megkapnánk a meghívást, ugyanis sok mindenki számára egyáltalán tervezhetetlen az ilyen rövidtávú meghívás, elfogadhatatlan, mert nem tudjuk összeegyeztetni az egyéb elkötelezettségeinkkel. Ezért szeretnénk, hogyha hosszabb távon terveznének a megfigyelő központ részéről. Minden esetre az, hogy ön ott volt és beszámolt, ez nagyon jó, kiváló, és nagyon örülünk neki. Van-e hozzászólás? Úgy látom, hogy nincs. Akkor nagyon szépen köszönöm Kastex asszonynak az összefoglalóját. E, és nagyon örülök annak, hogy e, vállalta azt, hogy ellátogat oda. Most akkor a következő napirendi pont következik, az ötös. A közös európai adásvételi jog. Egy munkadokumentumról van itt szó. Ez a nemzeti parlamentekkel szervezett együttes ülésre is figyelemmel van ez novemberben lesz, és ennek az ülésnek az a lényege, illetve ennek a munkadokumentumnak az a lényege, hogy azt az ülést előkészítsük, és ez tulajdonképpen ez azoknak a kérdéseknek, amelyeket a meghallgatások során tettünk, azoknak az összefoglalása. Először Berlinguer úrnak adnám meg a szót, aki társ előadó. Kérem, hogy vezesse be röviden a témát, és hogyha van rá igény, akkor vitázhatunk a témáról. De minden esetre, ahogy már mondtam, a meghallgatást szeretnénk ezzel előkészíteni. Tessék, Luigi Bellingveré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az anyag első változatának a rövid bemutatására kerül sor. A kollégáknak a figyelmét arra szeretném felhívni, hogy nagyon-nagyon fontos és nagy figyelemmel követendő témáról van itt szó. Nagyon régóta foglalkozunk ezzel a témával, több év óta, úgyhogy nem csak rövid távon került ez a napi rendünkre ez a kérdés. Arra is szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy már van egy állásfoglalás az Európai Parlamentnek, amelynek, amely azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy a bizottság nyújtsa be a javaslatát a témában. Korábban arról volt szó, hogy az eh, adásvételi jog, hogy a szerződés jogot az adásvételekre eh, koncentrálnák. Azonban a téma szorosan összefügg a egyéb témákkal és minden olyan számos vitával, amelyeket az Európai Parlamentben lefolytattunk egyéb kérdésekről. Tartottunk egy meghallgatást, tartottunk három workshopot, és ahogy az elnök úr is mondta, a nemzeti parlamentekkel is terveztünk egy ülést. Szeretnék utalni arra, arra hogy nem arról van szó, hogy nem hallgattunk meg másokat, nem hallgattunk meg eh, szakértőket, illetve másokat a témában. Nagyon sok mindenkit bevontunk a kérdésbe. Nagyon sok eh, meglepő dolgot tanultunk a folyamat során, ezeket figyelembe vettük. Most azonban eh, egy politikai megjegyzésem is lenne. A következő ez olyan intézkedéseknek a létrehozása, amelyeknek közös európai alapja van, főleg az adásvétellel összefüggésben, alapvetően meghatározza a belső piac fejlődését. A vita magjánál tartunk éppen. Európa, az egységes Európáról szóló vita magját értük el ezzel. Európának jobban össze kell nőnie gazdasági, pénzügyi értelemben Európának ez az egyik módja arra, hogy ki lábaljon a válságból, és fenntartsa a növekedést. Hogyha ezek az elemek, ezek a szerződéses adásvételi jog közös európai alapra helyezése, ezek nagyon fontos eszközök, ezeket nem lehet kifejezetten szakmai vagy kifejezetten jogi szempontból nézni, ezek politikai intézkedéseik, politikai lépések. Emellett lenne még egy megjegyzésem. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a gyengébeket védjük, megfelelően védjük. Ahogy ez már eh, elhangzott, az első fórum, az első lehetőség arra, hogy segítsünk a gyengébbeknek, az az, hogy kiterjesztjük a piacot, és lehetőséget eh, eh, biztosítunk arra, hogy az árukat ne csak országhatáron belül lehessen piacra dobni. Nincsen ellentmondás a fogyasztóvédelem és az áruk szabad áramlása között, sőt, ennek az ellentéte az igaz. Hogyha a gazdasági alapokat kibővítjük, hogyha nagyobb adásvételi lehetőségeket, határon túli adásvételi lehetőségeket biztosítunk, akkor ezzel óvjuk a fogyasztókat, hiszen hozzájutnak olyan cikkekhez is, amelyeket határon belül egy esetleg nem is tudnának megvásárolni végeredményben a fogyasztókat védjük, óvjuk, de a vállalatokat is ezzel egy időben. Természetesen értem a politikát, értem a politikusokat, hogy egyes oldalak mellett teszik le a garast, vagy egyes csoportok mellett teszik le a garast, de meg kellene próbálni ezt objektíven szemlélni. Ezzel összefüggésben szeretnék kitérni egy kérdésre, az, a, arra, hogy ez az adásvételi jog opcionális legyen. Úgy látom, hogy ez, ezt meglepetéssel fogadták, vagy fogadtuk. 27, már majdnem 28 tagja van az Európai Uniónak. Az opcionalitás a megerősített együttműködés közvetett formája. Tehát ne értse meg félre, A piac, biz, piac, piacon bizonyos feltételeket elfogadunk, az opcionalitás, hogyha az opcionalitás spontán jellegét feladjuk, akkor ez az opcionális jelleg ennek a hiánya bonyolítja az életet, főleg a jog terén. A jog terén bonyolultabb lenne minden. Hogyha túl sok feltételt helyezünk az áruk szabad áramlásának útjába, ez nem, nem, nem ez lenne a megfelelő megoldás. hogyha opcionális intézkedést választunk, akkor a nemzeti intézkedések háttérbe szorulnak és akkor már nem kell ezeket a nemzeti intézkedéseket már ismerni sem. Ez nehéz. Nehéz a vállalkozások, a vállalkozók számára. Sőt, még ők talán megengedhetik ezt maguknak, de a fogyasztó ez, erről nem tudhat, nem biztos, hogy tud. Ezért megkönnyebbülés lenne, hogy ez az opcionális intézkedés. A parlament ezt már megtette, ezt a lépést már megtette, most nem indulhatunk visszafele. Ez tulajdonképpen nem hitvallás, de egy döntés, döntést hoztunk, és a parlament az Európai Bizottsággal pingpongozhat, és hivatkozhat arra, hogy kinek a térfelén pattog a labda, de ennek következményei vannak mindig a, a javítás, a javulás felé kell fordulni. Előfordult az, hogy csak igennel vagy nemmel lehetett válaszolni a bizonyos kérdésekre. A parlament csak igent vagy nemet mondhatott bizonyos megkeresésekre. Most azonban már nem ez a helyzet. Most már valóban pozitívan alakíthatjuk a, a folyamatokat. És nem általános kritikára van szükség az intézkedéssel szemben, kapcsolatban, hanem konkrét kritikára, konstruktív kritikára, amely segít bennünket és amely konkrét javaslatokon nyugszik, és módosításokat tartalmaz. A módosításokat önök nyilván már elolvastak, vannak azonban olyan részei a javaslatnak, amelyeket már egyáltalán nem lehet változtatni. Tehát nem arról van szó, hogy igent vagy nemet mondjunk, hanem valamit változtatni akarunk, konstruktívan akarunk módosítani egyes pontokon. És hogyha a római egyes nézzük például, választani lehet, vagy csak nemzeti jellegű, vagy határon átnyúló értékesítésre kerül sor. Ennek, aspekt, ennek ez kihatással lesz a jogi aspektusokra, az esetleges jogi viták megoldására, a nemzetközi magájog területére. Nem akarok az egész, nem akarok most részletekbe menni túlságosan. A jelentéstevőnek a célja, és ezzel, ebben egyetértek Klaus Heiner Lénével, Módosításokat fogunk benyújtani. Nagyon fontos a vita szempontjából, hogy az Európai Bizottság is mozduljon. Ezzel kapcsolatban itt, a, um, itt felmerül a tisztességtelen használat kérdése, a fekete lista, a szürke lista kérdése. Ezekről vitáztunk már annak idején a workshopokon is, az egyes szakmai egyesületek, szakszervezetek részt vettek, szakértők részt vettek a meghallgatásokon, workshopokon, és az ő segítségükkel talán jobb megoldást találhatunk hogy tehát a vevő javára fordítsuk az egészet, tisztességes szerződéses feltételeket határozzunk meg. Emellett a digitális tartalomra is utalnunk kell. Ne felejtsük el, hogy a jövő a kereskedelem és az ipar területén digitális térben játszódik le, tehát tehát a, az adásvétel az eladó és a vevő egymástól távol találkozik, e, egymástól távol köti meg a szerződést. És ez bizony hatással van a vállalkozások életére is, az európai, közös európai adásvételi jog hatása van a vállalkozások életére, a kisvállalkozások életére ugyanúgy, mint a multinacionálisekére. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném ezt kiegészíteni néhány ponttal, hiszen társelőadó vagyok. A jogalap fontos szerepet játszott a viták során, a nemzeti parlamentekkel is erre beszélünk Ugye hár, három jogi e, szolgálat van, a parlament, a tanács és a e, bizottság jogi szolgálata gondolkodik e, azon, hogy vajon a 114-es cikke megfelelő jogalap, abból indulok ki, hogy a vitát majd sikerül lezárni, emellett a szubszidiaritásról is folyik vita, erről is beszélünk majd a nemzeti parlamentekkel. Ahogy Berlinger kollega is mondta, nincsen semmi, aminek az, ami szubszidiárisabb lenne, mint az opcionális intézkedés. E, tehát e, tulajdonképpen a tagállam e, ezen semmit nem változtat, ez egy, csak egy javaslat ez az intézkedés, meghatározza a határon átnyúló tényállásokat, és a vállalkozásokra van bízva, hogy használják-e vagy nem. Egyre nehezebb a Róma 1-es rendelethez való viszony. Itt a legújabb jogi döntések sem javítanak a helyzeten, hogy úgy mondjam, nem egyszerűsítik a helyzetet, tehát jogi oldalról meg kell nézni, hogy mi a helyzet, a munka dokumentumban erről is van szó. Aztán mennyiben kell a dolgokat, a témákat szabályozni, mennyiben kell utalni a nemzeti jogra, erről is vitázni kell. Ez összefügg az egésznek, a rendeletnek a Um, terjedelmével. A hatás, hatályról már beszéltünk, egyetértünk a, a két jelentéstevő e, egyetért abban, hogy a teljes B2B területre vonatkozik az opcionalitás, nem nincs értelme csak a KKV-kra e, vonatkoztatni ezt, ezt a gyakorlatban nem is lehet megvalósítani. Az interneten honnan tudja az eladó, hogy a másik oldalon, akivel kapcsolatba lép, az kis vagy nagy vállalkozás, ezt nem tudhatja, úgyhogy itt kompromisszumra kell. Ez egy olyan kompromisszum, amire az Európai Bizottság jutott ezen területen, amit a gyakorlatban szóval nem lehet alkalmazni. Aztán van még számos intézkedés, kiegészítő intézkedés, amelyek a vitában felmerültek a szerződési mintákat érintik ezek, aztán az adatokról szóló katalógus, a jogállásról szóló információkkal, aztán a függelék, ez konkrétan, tehát a függelék tartalmára konkrétan utaltunk, Bellinger úr utalt számos kérdésre, szerződési feltételek, stb. Ezek azok a pontok, itt azok mind szerepelnek, amelyek a meghallgatás során problémát jelentettek. A vásárló jogai, az elállás, a digitális tartalmak, az elévülés, stb. Tehát nagyon sok nyitott nyit kérdés van, amelyekről még vitázni kell. Mindazonáltal e, egy mindazonáltal alapvető döntés az, hogy hogy Szükségünk van erre a javaslatra, és részleteiben foglalkoznunk kell a kérdésekkel. Arra is szeretnék még utalni, és a nemzeti parlamentekkel is beszélünk majd valószínűleg erről, hogy utalt hogy gondolkodtunk azon, hogy az egésznek a hatáját csak az internetes kereskedelemre korlátozzuk egyelőre. Ezt meg kellene beszélni a nemzeti parlamenti kollégákkal, és aztán meglátjuk, hogy ott hogyan, javul, hogyan alakul a helyzet, és hogyha pozitívan, akkor még kiterjeszthetjük a hatályt. Akár még ezzel, ebben a jogi, ebben a törvényhozási periódusban. Mindazonáltal ez nem akarok elébe menni a vitának, a nemzeti parlamentekben meg kell vitátnunk a kérdést, meglátjuk, hogy itt hogyan alakulnak a dolgok, és hogyan alakul a dolog a tanácsban. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni. Májer kollega és Lichtenberger asszony szerepelnek a hozzászólók listáján. Tessék. Köszönöm szépen. Az IMCO-ban vagyok a jelentéstevő, és nyilván ebből az aspektusból szemlélem a kérdést. Egyrészt ugye a jogalappal kapcsolatban tudjuk, hogy ez egy belső piacot érintő kérdés, a belső piac megnyitása egyértelmű, de négy alapvető szabadság, jog érvényesül rajta, és egyet szeretnénk ebből mindenképpen kiteljesíteni, elsősorban az áruk vonatkozásában. De ne felejtsük el a szolgáltatásokat és a tőkét sem. Ami a jogalapot ismeri, tulajdonképpen egyetértünk, hogy a Júri alapvető feladatkörébe tartozik ez a kérdés, hiszen belső piaci kérdésről is szó van, és ez lecsapódik itt a vitában is. Ami az opci- opcionalitást illeti, a nemzeti parlamenti képviselőkkel és kollégáinkkal is folytatunk már vitát erről a kérdésről. Itt nyilván van lehetőségünk belenyúlni a kérdésbe, de nemzeten átnyúlóan, megvan a római egyes rendelet, amely szabályozza ezt a területet, de nyilvánvaló, hogy ha az egész képet vizsgáljuk, a teljes képet, akkor nyilván a fogyasztó védelem kap nagyon nagy hangsúlyt. Az, hogy most itt egy jogszabály fog életbe lépni a belső piac vonatkozásában, ezzel kapcsolatban nincsenek gondjaim, hiszen gondoljanak csak arra, hogyha valaki interneten vásárol 3-400 euró értékben, és beleírják ugye a nevüket is, és a származási országukat, például én Hans Peter Mayer vagyok Németországból, akkor mindent megkapok, bármelyik országból is rendelem meg azt. De ha más adatot adok meg, mondjuk a máját másként írom, és Romániát, Bulgáriát, <clears throat> Csehországot, vagy bármelyik másik országot jelölöm be, akkor az az üzenet jön, hogy ide nem szállítunk. Úgyhogy a belső piacon azért nem működik mindenütt minden ugyanúgy és nem a nyelv az, ami itt a, a probléma. Mert hogyha a szolgáltatókat végignézzük, akkor tíz országba szállítanak, akik különböző nyelveket beszélnek, német, angol, spanyol, francia, de lehet, hogy a középvállalkozó ezeket nem beszéli. Sokkal inkább arról van szó, hogy jogbiztonságot kell szavatolnunk, mert hogyha oda juttatom el a pénzemet, akkor amennyiben valamilyen gond merül fel, ezt azonnal meg tudjuk oldani, akár valamilyen alternatív vitarendezéssel, bíróságon kívül, vagy az opcionalitás elve mentén, vagy a nemzeti országom jogszabályai alapján, vagy sem. Még egy dolog azonban, ami lényeges, és ezt minden egyes szakbizottságban meg kell próbálnom majd keresztül vinni. A fogyasztók felé adott információ, illetve a bíróság felé adott információk, gondolok itt a tanácsadókra, az ügyvédekre, Hát ezzel kapcsolatban azért az ő tudomásuk, tájékoztatásuk eléggé korlátozott. Nem sok mindent mondunk el, mondtunk el eddig nekik. Nagyon sok esetben a keresetek nem vezettek sikerre. A mostani javaslatunk, én azt gondolom, hogy a fogyasztóknak a javát szolgálja, és a belső piacot is jobban felszabadítja, jobban kiteljesíteni, úgyhogy várom a közös vitát a két fő illetékes szakbizottság között, az IMCO és a Júli között. Köszönöm. Elnök, köszönjük. Lichtenberger asszonyi a szó. Köszönöm. Bellingwer képviselőtársunknak is köszönetet mondanék a bevezetésért. Két nyitott kérdés van, ami engem foglalkoztat. Az egyik az opcionalitás eszköze. Ha opcionális eszközről beszélek, akkor ez fogyasztóként csak annyit jelent számomra, hogy vagy vásárlok, vagy nem. Hiszen senkit nem lehet rá kényszeríteni arra, hogy vásároljon. Tehát ez igazából nem egy opció, hanem tulajdonképpen egy remélhetőleg még sokáig még megmaradó szabadsága a fogyasztónak, hogy eldönthesse, hogy valamit vásároljon, ha lehetősége van rá. Úgyhogy számomra továbbra is sok ember kritikai megjegyzéssel teljesen érthető, hiszen hogyha opcionális eszközről van szó, és ez csak az eladó részéről érvényesül, akkor csak azt fogja választani, csak akkor fogja választani ugye a jogot, ezt a jogot a, az eladó, hogyha ez gyengébb, mint az adott nemzeti jog, vagy biztonságosabb, nagyobb biztonságot szavatoló. Ezzel kapcsolatban, ezzel kapcsolatban szeretnék majd válaszolni, még mielőtt nagyon komoly döntést hoznánk. A másik dolog. Érdekesnek tartom, hogy amennyiben a, tényleg az internetes kereskedelemre korlátozzuk egyenlőre a hatályt, hiszen itt jelentkeztek a legnagyobb nehézségek, a jogbizonytalanság és egyéb aspektusok tekintetében. Viszont azt is tudjuk, hogy nagyon sok jogi problémát még nem tudunk kizárni. Úgyhogy egyetértek az előttem szólóval, amikor ugye különböző címeket adunk meg vevőként, az is felmerülhet, hogy akár csalást előzhetnénk meg egy jó szabályozással, nagyobb biztonságot tudnánk szavatolni a fogyasztók számára de azért ne ringassuk magunkat illúziókban sem hiszen az internetes kereskedelem előtt is voltak különböző utazások, ahol vásárolni lehetett hajón például. Tehát ezek a csalási kísérletek azért mindig is megmaradnak, ezeket nem fogjuk tudni megelőzni. A mi feladatunk az, hogy tisztázzuk azt, hogy ezeket korlátozni kell, ami persze nem egyszerű, és tud, nyomon is tudjuk ezeket követni, és üldözzük őket, úgymond, hogyha kiderülnek ilyen esetek. Amennyiben nyomozásra kerül sor, akkor a becsapott, a családmódon becsapott kereskedőt, illetve fogyasztót segíteni kell. Tehát ezek azok a kérdések, amelyek még foglalkoztatnak, és ahol még nem kaptam végleges választ, sőt, én sem találtam meg azt. Elnök. Akkor megpróbálom én megválaszolni Lichtenberger asszony első kérdését. Hát a kiegyensúlyozottság kérdése ez. Egyrészt ugye az üzleti terület, a KKV-k érdeke az egyik oldalon, és a fogyasztó érdeke a másik oldalon az, amit találkozik. Az opcionalitás előnye az üzleti oldal számára az az, hogy most már csak két jogi rendszerrel kell a jövőben foglalkozni, a sajátjával kell, illetve határon átnyúló kontextusban a másikéval, ha amellett dönt. Az az ár, amit fizetünk ezért az előnyért, gyakorlatilag egy nagyobb fogyasztóvédelmet eredményez, és ez jó. Hiszen tanácsadási költségeket takarítunk meg, új piacok nyílnak meg, új lehetőségek teremtődnek üzleti kapcsolatok felvételére és üzletkötésre, és azt gondolom, hogy a másik oldalon, mondom, az a hozadéka, hogy nő a fogyasztóvédelem. Tehát ez egy kiegyensúlyozott helyzetet fog eredményezni, amit mi fogunk jogalkotóként végső soron megalkotni, ami a csalásokat illeti. Nyilván nem a jogot megsértők számára akarjuk itt a jogot megalkotni, hanem azok számára, akik betartják. Tehát meg kell akadályozni a csalásokat, de azért ne felejtsük el, hogy mindig is lesznek csalások és csalók, és ez már a büntető jognak az asztala, nem pedig a polgári jogé. Nyilván az fontos, hogy kivédjük ezeket a csalásokat, próbáljunk olyan jogalkotást hozni, amelyel meg lehet előzni, de hát megvannak ugye ennek már a tradíciói Európában, e, és mindenki tudja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Az más kérdés, hogy nekünk is, e, tehát nekünk is meg kell e, nyilatkoznunk ezzel a kapcsolatban. Most pedig a bizottság részéről Slovenmayer úr. A bizottság üzl, üdvözli a nagyon mélyen átgondolt dokumentumot és a vitát is, és csak alá tudom, hújoz, alá tudom húzni, és ezzel utalnék Berlingver úrra, hogy készen állunk az együttműködésre önökkel. Két pontot emelnék ki, ezekre reagálnék Lichtenberger asszony felvetésére, azaz, hogy van-e opció a ö, vevő számára. A két pont, amit szerettem volna említeni, a következő. Először is. Ez gyakorlatilag a bizottság táblázataiból kiderül, amelyeket eljuttattunk az illetékesek felé. Ha összehasonlítjuk az egyik oldalon a meglévő jogot a fogyasztóvédelemre vonatkozóan, hogy ugyanolyan legyen, vagy pedig magasabb, akkor tulajdonképpen a még nem harmonizált nemzeti joggal kapcsolatban is ugyanezeket az adatokat megnézhetjük. Összességében olyan szinten tart most a fogyasztóvédelem, hogy a nemzeti jogok által biztosított fogyasztóvédelem ugyanolyan, sőt, helyenként magasabb. Tehát az opcionalitás tulajdonképpen nem azt eredményez, hogy rosszabb lenne a fogyasztóvédelem, hanem ezzel gyakorlatilag csak nyerünk. A második nagyon fontos pont, amelyel szeretnék válaszolni Wittenberger asszonynak, ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sokszor rosszul állítják be ezt az egész, egész vitát. Nem halljuk sajnos Lichtenberger asszony közbevetését, de tehát a mai helyzetet kell összevetnünk a, a korábbi idővel. Ugye a római egyes rendelet értelmében a fogyasztónak joga van ö, saját jogrendszerére támaszkodni. De ez nem így van. Csak hogy ha a római Roma 1-es rendelet 6-os cikke alapján eszközött vásárlás esetében teheti így. Vannak tehát jogrendelkezések, amelyekre hivatkozhat, amennyiben ezek magasabb védelmet biztosítanak, mint a másik adott jog. Amennyiben vitára kerül sor, akkor az eladó joga kerül alkalmazásra. Tehát ilyen esetben egy idegen jognak vannak kiszolgáltatva, és ilyenkor nincsen választási lehetőség. Mert az általános szerződési feltételekben ezek egyébként nem is szerepelnek. Tehát ez a helyzet. Nem hallottam sajnos, mondja a bizottság képviselője. Én úgy gondolom, hogy a javulást keressük és hogyha ugyanaz marad a helyzet, akkor miért mondjam az embereknek, hogy most valami változás lesz, javulás lesz. Tehát ezek a kételjeim, és én csak reflektálok arra, amit a másik oldalról hallottam. És mindkét oldalt szeretném meghallgatni. Néha problémám van azzal, hogyha mindig a másik oldalt próbálják úgy beállítani, mint hogyha ő mondana botorságokat. Herr Staudmeier, wollen Sie dazu noch was sagen? Bitte schön. úr folytathatja. Semmiképpen sem szerettem volna ezt a benyomást kelteni. Azt szerettem volna csak mondani, hogy az eddigi helyzetben a fogyasztó a legtöbb esetben nem rendelkezett választási lehetőséggel az alkalmazandó jog tekintetében. A bizottság most azt javasolja, amelynek lehet, hogy megvan a hátránya, hogy most az obszenitást fogja választani, de visszautalva az előzőekben mondottakra, a nemzeti összevethető jogban ugyanolyan jól jár, vagy akár jobban a fogyasztó, a fogyasztóvédelem tekintetében. Tehát jogi szempontból legalább ugyanolyan, vagy jobb helyzetbe kerül a mostani státuszkóval összevetve. És akkor jön a további javulás, amit Bellinger és Mayer úr is elmondott, hogy kisebb áron választhat többet. Tehát igenis van javulás a mostani helyzethez képest, gazdasági tekintetben és jogi szempontból is. Köszönöm szépen, ezt szerettem volna elmondani. Valamit Ha megengedik, még egy pontot kiegészíteném. Nem a mai vitáról van szó, hanem a fogyasztóvédelmi vitánál az zavar. Mi itt mind fogyasztó vagyunk, akik itt ülünk. A fogyasztóvédelmi szervezete, mint tudjuk, most eltekintve a különleges ö, osztrák helyzet, ahol az úgynevezett munkavállalói kamara játsza a fogyasztóvédelmi ö, szervezet szerepét is, a fogyasztók nevében szólnak és kapnak is közpénzeket azért, hogy képviseljék a fogyasztók érdekeit. Ami engem zavar, az az a tény, hogy az elvekkel nem értenek egyet. Nincsenek konkrét javaslataik a tartalommal kapcsolatban, ami azon segítene, ha az érintettek azt mondanák, hogy ami az opciós intézkedésekben szerepel, a rendeletben szerepel, mi nem tetszik, azt mondják el, és konkrét javaslatokkal álljanak elő. Mondják el, ezt szeretnénk megváltoztatni, azt szeretnénk megváltoztatni, itt szeretnénk több fogyasztóvédelmet, ott szeretnénk, de ezt nem csinálja senki, csak az osztrák ö, munkáskamara. A luxemburgiak is talán igen, egyetértek. Jó, de hát ez a döntő fontosságú pont. És én egy olyan intézményt, ami közpénzeket kap, pénzt kap azért, hogy a fogyasztók érdekét védje, legyen kedves akkor konkrétan eljárni, ne elvi ellenkezést fejezzen ki. Engem ez zavar. Ez a magán véleményem, nem a bizottsághoz intéztem, csak egy konstruktívabb együttműködéshez számítani. Konstruktívan kellene együttműködni. Jó, rendben, ehhez esetleg további hozzászólás, megjegyzés. Úgy látom. Jaj, bocsánat, Luigi, tessék. Hm, azt szerettem volna elmondani, a bevezető gondolatomat követően, igazából egy dolgot szeretnék mondani. Ugye konstruktívnak kell lenni. Én azt gondolom, hogy fontos a fogyasztó, fontos az, a fogyasztó nem egy egyedi fogyasztó, aki valamit vásárol, nem arról van szó, hogy ő választja ki azt, hogy milyen eszközt alkalmaz, nem, a szervezetek meg a vállalkozások feladata ez. Nekünk termékeket kell felkínálni. Ami a vásárlói jogokat életi. Most két előnyel kell ennek bírnia. Ugye kibővül a piac, ugye van távvásárlása lehetőség, és garantálni kell a biztonságot, ahogy a kolléga említette. Nagyon fontos az, hogy a vásárló biztonságát garantáljuk. A második dolog végül is a munka végén el kell fogadni egy olyan eszközt, amely jobb a fogyasztónak. A mostani helyzetnél jobb helyzetet kell teremteni. Azok a vállalkozások, amelyek tudják, hogy a piacok kibővül, hát ezt az árat meg kell fizetniük mert tudják, hogy a mi általunk elfogadandó eszköz javítja a fogyasztók helyzetét. De ez mit jelent? Javításról, a helyzet javításáról van szó. Kérem szépen a kollégákat, hogy mozduljanak el az operatív javaslatok irányába. Hogy amikor a jelentésünket előterjesztjük, jobb helyzet alakuljon ki. A bizottság azt mondja, hogy már jobb a helyzet. De végül is ezen tovább kell lépni. Világossá kell tenni, hogy előre kell lépnünk a belső piac területén. Az inkós jelentéstevőnek Májár úrnak adom meg a szót. Szerettem volna még egyszer kitérni az opcionális eszközre. Itt kiváltképpen a small claims verfahren, small claims, tehát a kis értékű követelés, 2000 euró alatti követelésekről van szó. Ha a vita he, alakul ki, ugye viszonylag gyorsan lezárható ez a folyamat. A fogyasztók szem az egyik legfontosabb védelmi rendelkezés az, hogy a fogyasztó ö, helyi, a fogyasztó illetékessége szerinti bírósághoz lehet fordulni a spanyol, vagy az olasz, vagy a román, vagy nem tudom milyen jogot kell alkalmazni, mert korábban az eladó illetékessége szerinti bírósághoz lehetett fordulni. Ami a kis értékű követelések eljárását illeti, és az anyagi jogot, hogy otthon perelhetem be az eladót, az opcionális európai jog esetében ez így mélyebb és tartalmasabb értelemmel bír. Jó. Akkor ezt a pontot is kipipálhatjuk. Köszönöm szépen a társ előadónak, Májer úrnak az Inkó nevében, és köszönöm. Most pedig rátérünk a következő pontra, ugye, amely a hetes pont. Itt van már a úr? Igen, nagyszerű, csodálatos. Meg is adom a jelentéstevőnek a szót, tessék. Köszönöm szépen. Át léptünk egy napi rendi ponton, ez egy kicsit meglepett, de hát ezért folytassuk. A jelentése az értékpapír elszámolásokra vonatkozik az Európai Unióban, a központi értékpapír letétkezelőkről illetve az irányelv módosításairól. Ezek a módosítások nagyon mérehatóak, olyan, mintha teljesen újraírták volna az egész irányelvet. Ez az irányelv lehet, hogy nem annyira fontos, mint amiről éppen beszéltünk, lehet, hogy nem érint annyi eh, embert, de mégis a következőről van szó. Egy új eh, központi eh, rendszert létrehozni, létrehozni amelyben az értékpapír elszámolásokra kerül sor. Ez azt jelenti, hogy az egész eh, pénzügyi eh, eh, piacnak az új szabályozására kerül sor, és ezt figyelembe kell vennünk. Itt van emellett ugye a MIFID irányelv is, amely az érték a tőzsdéknek a tevékenységére vonatkozik, a e, pénzügyi e, intézkedésekre, a pénzügyi eszközökre. Ezt az irányelvet is e, figyelembe kell venni. Amit én el szeretnék mondani a jelentéssel kapcsolatban, az a következő. Miről kell még gondolkodnunk, miről kell még, mit kell még végig gondolnunk? Először is nem lenne rossz, hogyha a az engedélyezési határidőt meghozzabítanák a központi értékpapírkezelők számára. A meghatározott határidő nem elegendő. Nagyon sok értékpapír átruházást figyelembe kell venni, ezeket végre kell hajtani, tehát e, ezen határidő belül ez nem működik. Sok, sok központi értékpapír eh, kezelő, eh, amelyek már kapcsolatban állnak egymással, eh, különböző államokból értékelő, érkező értékpapírkezelőkről van szó, már megkezdtek szerződéseket kötni, megkezdtek, megkezdték az együttműködést, megpróbálnak közös kereskedelmi tevékenységet folytatni. Ezt, ezt a tevékenységet szeretnénk javítani. Ez a pénzügyi szektor, eh, pénzügyi ágazat lényege. Jelen pillanatban eh, azt javasolják, eh, hogy ez az együttműködés az értékpapírkezelők, központi értékpapírkezelők között engedélyezést kapjon, engedélyt kapjon. A központi értékkezelők azonban azon a véleményen vannak, hogy ez az engedélyezés nehezítené a tevékenységüket. Ez az engedélyezés úgy tűnik, hogy engedélyezési eljárás úgy tűnik, hogy ellentmond a belső piac lényegének, értelmének. Azt nézzük, hogy ez az engedélyezési eljárás vagy szabályozás, ez ezt lehet -e enyhíteni, vagy, vagy egyáltalán megszüntetni? Vannak részleges engedélyezések a központi értékpapírkezelők számára, ezek alapján ezek az értékpapírkezelők szolgáltatásokat nyújthatnak. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy ez ezt a tevékenységet azonban már ne végezzék a központi értékpapírkezelők. A központi értékpapírkezelők azonban azon a véleményen vannak, hogy ez a tilalom nem nem felelnek meg a közös vagy a belső piac tevékenységek, tevékenységének. egyszerűbb, hogyha az központi értéktárak szolgáltatásait veszik igénybe, mert ez az értékpapír elszámolást is megkönnyíti. Egyébként a központi értéktáraknak a bankokkal kellene szerződést kötniük, és ez további, további költségnövekedéshez vezet, amit a ügyfeleknek kell megfizetni. Az Európai Bizottság egy új pénzügyi eszközről eszközt javasol, és ebben ugye szerepelnek ezek az engedélyezések, amelyek a bürokráciát csak növelik. Hogyha egy társaság, ha egy vállalat értékpapírt bocsát ki, ehhez ugye csak egyetlen engedélyre van szükség, nincs szükség minden egyes intézkedésre engedélyt kérni. Ez túlságosan körülményes lenne. Emellett az a gondolat, mely szerint a központi értékpapírkezelők egyéb nyilvántartásokat is vezethetnek, egyéb adatokat is felvehetnek, vagy begyűjthetnek, ez szükséges lehet a jövőre nézve. Ez hasznos lehet. A központi értékpapírkezelők ezáltal operatív tevékenységet végezhetnek, és nem igazán látom azt, hogy a nyilvántartásokat tovább korlátozzák. És hogy ezeknek a létezését bizonyos normákhoz kössék. Ez a központi értékpapír kezelők korlátozás, tevékenységének korlátozásához vezet, hogyha ezeket a nyilvántartásokat külön meg kell adni. Bizonyos módosító javaslatokat benyújtottam ezek az én megfontolásaim azonban vannak olyan témák, amelyeken még mindig dolgozom. Nagyon bonyolult témáról van szó. Jogász vagyok, és ez azért mégiscsak egy kicsit más téma, nem annyira tisztán jogi. A központi banktól is kaptam javaslatokat, ezeket is végig kell gondolnom. Október 20-áig lehet módosításokat benyújtani, és várom az önök hozzászólásait, javaslatait. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon nehéz téma. Emlékszem, hogy az első törvényhozási ciklusban én voltam a jelentés tevője eh, ennek a témának. Nagyon-nagyon nehéz és nagyon összetett, de fontos kérdésre van szó. Budú eh, úré a szó, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Stojanov úr. Árnyék jelentéstevő vagyok, és, meg, és láttam itt néhány problémát, amelyeket ki kellene javítani. Az érdekek ütköznek a központi letétbehelyezők, illetve a bankok között. A bankok mindezt megtehetik az ügyfelek nevében. A bank a központi értéktárhoz fordul, és az összes pénzügyi eszközt ott letétbe helyezi, és a központi értéktár nem tudja, hogy kik, a vég, kik az ügyfelek. Nem tudom, hogy túl nagy, nem gondolom, hogy túl nagy problémák vannak ezzel kapcsolatban, azonban az Európai Bizottság utalt erre, mely szerint az ügyfélnek lehetnek javaslatai, meglátásai a központi értéktár tevékenységével kapcsolatban. Hogyha a bank és az értéktár hasonló tevékenységet folytat, előfordulhat, hogy az érdekeik ütköznek. A banknak nak vissza kellene fognia magát, hogy úgy mondjam, a bank ne tegyen javaslatokat az értékpapírok kezelésével kapcsolatban, hogyha érdekütközésre kerül sor. A másik pedig egy jogi konfliktus. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a az alkalmazandó jog az központi értéktár szerinti ország joga. Azonban felmerül az az ország, amely szerint a központi értéktár olyan értékpapírokat tárol, amelyeket más országokban bocsátottak ki. Ennek a konfliktusnak az elkerülése érdekében azt javaslom, hogy annak a tagállamnak a joga legyen az alkalmazandó jog, ahol a kibocsátó található. Köszönöm szépen. Nincs egyéb hozzászólás. A módosítások benyújt benyújtásának határideje október 16-a. Stojanov úr szeretne-e hozzászólni az elmondottakhoz, vagy... Nagyon örülök annak, hogy Bodó úr az árnyék jelentéstevő nagyon jó, az együttműködés teljes mértékben egyetértek vele. Jó, akkor ezt lezárjuk ezt a pontot, október 16-a lesz a mozgások benyújtásának a határideje. A kilences pont következik. Kofferáti úr. Nem, elfelejtettem, mondja az elnök a nyolcas pontot. Igen, nyolcas pont, Kastex asszony, genetikai forrásokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok és egyebek, tessék, Kastex asszony. Mm, mm, oui, merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tehát a genetikai forrásokkal kapcsolatos szellemi tulajdoni jogokról van szó, és ezeknek a fejlesztési szempontjairól. Én ennek a jelentéstervezetnek, vagy véleménynek a kidolgozásában a technológia transferre koncentráltam, és a a technológia átvitelére és ennek a terjesztésére, különös tekintettel a vetőmagvak és a gyógyszerekre. A védelem erősítésére van szükség a fejlődő országok védelme érdekében, megóvása érdekében, és ezt a véleményt megkapták, önök asztalán van, és ezt átadtam az Európai, átadtam az Illetékes Bizottságnak is, úgyhogy várom a hozzászólásaikat. Lichtenberger azt Köszönöm szépen ezt az állásfoglalást. Rövid volt, velős volt, pontos volt és a legfontosabb kérdésekre helyezte a hangsúlyt. Azon annyit fűznék már csak hozzá, hogy van egy nagyon fontos aspektus, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Egyértelmű, ért, világos keretet szeretnénk a szabványok tekintetében és a szellemi tulajdonok tekintetében, akkor mindenki számára ugye ez hasznos lenne. De ez csak akkor igaz, hogyha ezeket a jogokat érvényesíteni is lehet Európán kívül nagyon sok állam van, és hogyha ezeket megnézzük kicsit közelebbről, akkor azért az optimizmusom azonnal határokba ütközik. Ugye az uralkodó osztály, az uralkodó többségi társadalommal szemben nagyon nehéz érvényesíteni az őshonos lakosságnak a saját jogait gondoljanak, csak Közép-Afrikára, Nigériára, ahol egyszerűen nem ért, érvényesíthetőek a létező jogok. Tehát addig, amíg nincs meg egy országban a megfelelően működő jogrendszer, és mi most azt mondjuk, hogy a szellemi tulajdonok rendszerét erősíteni kívánnánk javára ezen csoportoknak, akkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy ezek az országok, bármely legjobb jogokról is legyen szó, nem fogják tudni ezeket érvényesíteni. És itt nem európai jogrendszerről van szó, vagy demokratikusan struktúrált jogrendszerről kizárólag, hanem tényleg ugye fejlesztési aspektusokról beszélünk. Olyan országokról van szó, ahol a jogérvényesítés relatíve nehézkes. Gyakorlatilag a kínai jognak egyes területein belül kezdődnek már a problémák, és már itt határokba ütközünk. Tehát azért az optimizmust azt nem tudom teljes mértékben osztani, hogy nagyon jó jogrendszer automatikusan jó, jobbat hoz, hogyha egy autoriter rendszer okán, vagy restriktív korlátozó rendszer okán egyszerűen nem látható be, hogy a jog érvényesülhet. Ez csak egy zárójeles megjegyzés a rendszereknek a jogi kontextusba foglalásával kapcsolatban. Tehát azok, akik évszázadok óta orvosokat, illetve hát orvosságokat fejlesztenek ki, velük szemben talán egy kicsit másként kell majd eljárnunk. Wikström asszony kap most szót. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak a tényleg rövidvelős expozért, az a benyomásom, hogy nagyon jó a perspektíva, ez örömmel is tölt el, és alá is húzom ennek a jelentőségét. Nyilván a problémákra kell koncentrálnunk elsősorban, technológiákra, és különös tekintettel a biotechnológiára és a gyógyszerekre. az a benyomásom, hogy utilitarista perspektíva érvényesül, de azt is látnunk kell, hogy a fejlődésnek nem szabad most korlátot szabnunk. És bár nagyon rövid volt ez a bevezető, mégis az a meglátásom, hogy nagyon jó irányba haladnak a munkálatok. Köszönöm szépen! Egyetértek. Nekem is nagyon tetszik ez a vélemény, de hogy kiegészítsem Lichtenberger asszonyt, annak a kérdése, hogy milyen a jogrendszere az egyes országoknak, ezzel kapcsolatban van egy másik kérdés is. Könnyű azt gondolni, hogy adjunk jogot őshonos lakosságnak, mert ez egy szép ajándék is lenne, Mindazonáltal az ilyenfajta jogok, annak érdekében, hogy ezeket érvényesítsük, még egy, akkor is, hogyha egy olyan országban próbáljuk ezt megadni, ahol jó a jogrendszer, hát ott azért nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, az uralkodó többségi társadalom és az ősonos kisebbség között lehet, hogy azért jól is hangzik, és nagyon csábító azt mondani, hogy adjuk meg ezeknek a kisebb csoportoknak a jogot, hiszen ez jót hoz számukra. És én is bízom abban, hogy, hogy jó irányba halad, és nem pedig egyfajta aknamezőt teremtünk ezekkel az új jogokkal. Úgyhogy egyetértek a véleménnyel, összefoglalva de azért az óvatosság az egy, az egy fontos elem. Ahogy mondták az előttem szólók, nyilván szeretnénk segíteni és hatni a diszimilációnak, de még egyszer mondom, önmagában a vélemény az pozitív, és ezt támogatom. Köszönöm, mondja az elnök. Cifta úr. Köszönöm szépen, elnök úr, Csatlakozom azokhoz, akik azt mondták, hogy eh, nagyon jó ez az állásfoglalás, kezdtek szasszony tollából. Alapvető problémát jelent a kérdés számunkra. És tudom, hogy eh, sokszor egy kicsit eh, háttérbe húzódva reagáltunk, azt is tudjuk, hogy vannak különbségek és az egyes jogrendszerek között, és hogy nem nagyon akarunk ezekbe belenyúlni. De fontos az, hogy foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Miért? Ezek a genetikai források a saját jövőnk tekintetében is nagyon fontosak. Egyetértek azzal az aggájjal, amit itt megfogalmaztak az előttem szólók, de miután kell foglalkoznunk ezekkel a kérdésekkel, és nagyon sok vállalkozás és kormány is így tesz, ez is azt jelent, azt mutatja, hogy szükség van a szabályozásra. A legjobb példa az, hogy India is vitában áll éppen, és az indiaiak azt mondták, hogy egy, egyfajta indiai módszert egyszerűen elvettek tőlük a gyógyításban ez is azt mutatja, hogy számos más ilyen vitára kell még számítanunk a jövőben. Definiálnunk kell a különböző veszélyeket, és a fogalmakat is tisztáznunk kell, mint például a biokaloszkodás. Még egyszer szeretnénk köszönetet mondani Kastex asszonynak. Nagy valószínűséggel módosítókat fogok megfogalmazni és benyújtani különös tekintettel arra, hogy utalnunk kellene a már meglévő létező jogi aktusokra a témában. Gondolok itt egy állásfoglalásra, ami a biológiai biodiverzitással foglalkozott és más nemzetközi intézményekre is figyelnünk kell. Kastex asszony kap szót zárásképpen. Oh, Nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak, köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogadták ezt a véleménytervezetet. Üdvözlöm majd, és szívesen látom a módosítóikat. Amit el szeretnék mondani, Egyetértek néhány kollégám vonakodásával azzal kapcsolatban, hogy mit is hozhat ez a parlamenti állásfoglalás. Ha úgy tetszik, ez egy saját kezdeményezési jelentés, amiről szó van, azt hiszem, hogy fel kell vázolnunk egy jövőképet. Egy, ez az út egy kicsit hosszú lesz, ameddigre lesz egy olyan jogszabályunk, európai, amelyet nemzetközi szinten is megoszthatunk. Például így lehet megvédeni a vízhez való alapvető jogot, így lehet ugye az eredeti vetőmagvak védelmét garantálni, eh, a genetikai manipulációtól megóvni ezeket ami az agró élelmezési iparágat illeti, annak a növekedését, szerepvállalását. Nem adom fel a küzdelmet. Azt hiszem, hogy itt alapvető fontosságú munkát végzünk, és ha megnézzük, hogy hogyan alakult ez az egész gondolkodás. Tehát, hogy egyáltalán arra gondoltunk, hogy legyen a kitermelő vállalkozásokra vonatkozó jogszabály, azt hiszem, hogy elképzelhető, nem annyira távoli jövőben, annak a lehetőség, hogy a természeti erőforrásokat is megvédhetjük, amelyek főleg a fejlődő országok számára nagyon fontosak, legyen szó a vízről, az általános a generikumhoz, generikumokhoz való hozzáférésről, mezőgazdasági vetőmagvakról, termékekről. Köszönöm szépen! Október 17-e téli 12 óra a módosítók leadási határideje. Most pedig Koferáti úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, két megjegyzést bocsátanék előre, egy módszertani és egy eljárás technikai jellegű. Nagyon fontosak a javaslataimat illetően. Amint tudják, a többi kollégának is tudnia kell, hogy egy véleménytervezett jelentéstevője vagyok, amelynek célja az Európai Felügyeleti Hatóságra vonatkozó rendelet módosítása. A másik véleménytervezet, ahol új feladatokról van szó, a központi bank felügyeleti eh, témájában a jelentés még nem kapta meg senki. Ami az egyik vagy másikat érintő módosítókat illeti, hát hogy ezek összekapcsolódnak egy közös összefüggés van mind a kettő kapcsán. Kontextusról lehet vitázni. Az Ekon bizottság készíti az egyik jelentést, ő az illetékes bizottság. Közösen, együtt a tehát nagyon szoros a kapcsolat, egy automatikus kapcsolat alakul ki a védő ernyőről szóló jelentéssel. Ugye a banki kérdések, aztán az intervenciók, a beavatkozás, a tagállamok, a nehéz helyzetbe került államok megmentése. Itt megfelelő definíciót kell találnunk a dosszi témáit illetően. Nagyon fontos így lehet majd jövő január 1-ével mozgósítani ezt a megmentő csomagot kitevő alapot. Tehát a két véleményről november 27, november 27-ig kell szavaznunk, és nekünk november 6-áról mind a kettőről szavaznunk kell. November 27-ig a plenárison kell szavazni. Na most, ami az eljárásokat illeti, most ebből az obból kifejezőleg azt javasolnám, hogy ami a mi bizottságunkat illeti, állítsunk össze egy írást, Mondjuk el, a két témáról mi a véleményünk. Ez egy könnyebb eszköz, mint a véleménytervezet, tehát szerintem a megadott határidőkig nem tudunk mással előrukkolni, csak ezzel az írással. A javaslat, a munkamódszerre vonatkozó javaslat, ez egy írás, ami helyettesíteni a szokásos jelentéstervezetet. Ami ezt a dolgot illeti, van néhány követelmény, amelyeket figyelembe kell vennünk. A rendelet, amely az Európai Banki Felügyeleti Hatósággal kapcsolatos, módosításokat tartalmaz amelyek azonban kihatása vannak más jelentéstervezetekre. Politikai témákat is felvet, nagyon fontosak ezek. Ugye a parlamentnek ugye az az egyik szerepe, hogy Tehát terve vettek egy konzultációt, amely a parlamentet is bevonná. De szerintem Ha a felügyeleti rendszer, a banki felügyeleti rendszerrel kapcsolatban dolgoznánk, és ezt a feladatot ugye az Európai Központi Banknak kellene majd ellátnia. Vagy pedig az LKB Nos, ami a banki felügyeletet illeti, az eurózónára vonatkozik, ez az Európai hatóság. Az, Európa, az eurozónán belül az önkéntes tagság fogalma merült fel. Kevés ország van az eurozónán kívül, amely amelyne, amelyekkel együtt egy kiegyenlített rendszert hozhatnánk létre. Ebben az esetben kísérletet kell tenni arra, hogy ösztönözzük azok a többi tagállamot, hogy ki lehessen terjeszteni a banki hatóság hatáját. Ha az eurozónán kívül kevés vagy egyáltalán, egyáltalán egy ország sem Azt szeretnénk, hogy ne legyen az eurózónán kívül országoknak nehézségük ezen kiegyenlítetlenség miatt, akkor valamit tennünk kell, ami a rendelet hatáját illeti. A bankokra vonatkozik a rendelet, de tudjuk, hogy minden országban nagyon eltérő, nagyságú, struktúrájú bankok vannak. Szerintem nagyon jó lenne egy egységes rendszert kidolgozni, és végig kellene gondolni azt, hogy egyfajta rugalmasságot is beépítsünk ebbe a rendszerbe. A kis bankok számára, amelyek egy nemzeti rendszerben maradhatnának, egy rugalmas felügyeleti rendszert kellene kidolgozni, nem szabadna senkit kizárni, a legkisebbekre is gondolunk. Vannak konkrét nehézségek, egy nemzeti keretet kellene biztosítani számukra. Szerintem jó lenne, ha jobban differenciálnánk a felügyeleti feladatok és a monetáris politikai feladatok között. A jelentés erre törekszik. Esetleg világosabbá kellene tenni A fő elve ennek a rendszernek az, hogy különbséget tegyünk a két szerep között. És ezzel lehet garantálni a jobb hatékonyságot a felügyelet terén. Mert nem fog kapcsolódni szorosan már a monetáris politikához, a felügyelet már mint. Bátorítanunk kell olyan eszközök támogatunk ez az olyan eszközöket, amelyek jobban elősegítik az átláthatóságát, átláthatóságot. Elmondtam, az, hogy az elején elmondtam, a parlament szerepe Ha a parlament részt venne ezen tevékenységek monitoringjában, felügyelettel kapcsolatban. Tehát onnantól kezdve, hogy a testület tagjait kinevezzük, és amikor a szankciók rendszerét megvitatjuk, mindebbe, a, mindezen folyamatokba be kellene építeni a parlamentet. Ezeket be fogom ebbe a levélbe építeni, ebbe az írásba, de a kiinduló pontunk az kellene legyen, hogy milyen objektív választási lehetőség van egy véleménytevezet és egy írás, egy levél között. Én ezen elgondolkoztam egy kicsit, és úgy döntöttem, hogy jobb lenne azt javasolni, hogy írjunk egy levelet. Mert különben egy kicsit elhamarkodott lesz Budu kolléga. Mulțumesc! Ehm, Köszönöm szépen! Egy nagyon összetett kérdésről van szó, nagyon összetett munkáról első alkalommal kerül sor arra, hogy árnyék jelentéstevőként nem tudtam benyújtani egyetlen módosítás sem, mert ezek túlmutattak volna a szigorúan szakmai vitán. Azt a, az a kérdés, hogy akarunk-e bankuniót vagy nem, hogy ez a bankunió minden hitelintézetre kiterjedjen-e, vagy csak egyesekre, és hogy a illetékes hatóság, vagy az Európai Központi Banknak milyen szerepe legyen. Benyújthatunk olyan módosítási javaslatokat, amelyek radikálisan módosítják az eredeti javaslatokat. Azt hiszem, hogy nagyon jó gondolat hogyha egyszerűen csak egy levelet küldünk, és meglátjuk, megvárjuk, hogy mi lesz erre a válasz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, az ECON által benyújtott ütemtervel kapcsolatban, vagy ennek ismeretében egyetértek az eljárással, azonban mégis zavar ez engem, mégpedig azért, mert ez az ütemterv teljesen abszolút nem realista. Tehát az az gondolat, hogy jövő év elején elkezdheti a munkáját a bankunió, ez, ez, ez abszurd. Én tudom, hogy milyen viták folynak a tanácsban kifejezetten a felügyeleti szervvel kapcsolatban. Én szerintem ez évekig tart, még, még ebben döntést hoznak. Szerintem még párhuzamos eljárást is választhatunk. Tehát küldünk egy levelet, és mégis elfogadunk egy állásfoglalást. Lehet, hogy ez később kerül elfogadás, vagy már késő lesz, de nem gondolom. A plenárison nyilván egy később időpontban tűzik napirendre. A jogalap, a tanácsi rendelet jogalapjával is foglalkoznunk kell, mégpedig azért, mert a múlt héten azt olvastam az újságban, hogy a Bundestag jogi szolgálata egy olyan állásfoglalást fogadott el, mely szerint a jogalap helytelen. Nos, a Bundestag tudományos szolgálatának, tudományos jogi szolgálatának az állásfoglalását jobb lenne megvizsgálni, megnézni. Ami a belső ügyeket illeti, teljesen egyetértek konferáti úrral, a végén valamilyen megoldást kell találni arra, hogy a nemzeti felügyeletek milyen milyen viszonyban állnak az európai felügyelettel. Most ez egy európai felügyelet, amely az összes európai 8000 bankért felelős lenne, és amely ezeket közvetlenül kontro- ellenőrizni. Nos, valószínűleg ebben több tisztviselő ülne, mint az Európai Bizottságban végeredményben, azért ez mégiscsak furcsa. A staff statutes kapcsolatban folytat, folyó vitát és a költségvetés, az európai adminisztratív költségvetéssel kapcsolatos vitát is teljesen irreális alapokra helyezi ez. Tehát a eh, nemzeti felügyeletek nélkül nem oldható meg ez a feladat. Eh, Konferenti úr, jelentéstevő is említette ezt. Nos, ez eh, jó, a levél rendben van, tartsuk be határidőt. Én azt mondom, hogy emellett mégis folytassuk a munkát. Én nem gondolom, hogy a hivatalos ütemtervet be tudják tartani. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek. A jogi bizottságnak megalapozott állásfoglalást kell elfogadnia ezzel kapcsolatban. A jogalappal kapcsolatban, és ahogy az elnök úr említette, és egyes tagállamokban alkotmányos problémák is fölmerültek. A kollégák hozzászólásából ezt hámoztam ki, úgyhogy ezt ezt figyelembe kell venni. Egyetértek azzal, hogy ezt a levelet fogalmazzuk meg, és mégis ezzel párhuzamosan érjünk, dolgozzunk az állásfoglaláson, illetve véleményen. A jogalap kérdését is vessük ebben e-, föl, de ezen túlmenően fontosnak tartom a következőt. Én azt hallottam, hogy két, kb. két év telik a döntés meghozása. Az én információim szerint lehet, hogy ez egy kicsit túlzott elvárás, mindazonáltal a tanácsban nyilván számos tehát, parázsvita folyik majd még a témában nekünk minden esetre foglalkoznunk kell a témával. Meghallgatást, mini meghallgatást kellene szerveznünk a bankunió jogi aspektusairól. Azért viszonylag súlyos problémáról van itt szó. hogy ez egyik tagállam alkotmánybírósága megkérdőjelezheti az egész jogalapot. Tessék, Tejnasszony, az Európai Parlamentet egyre inkább korlátok közé szorítja az Európai Bizottság. Arra nyomást helyeznek ránk, hogy minél gyorsabban reagáljunk, és általában gyorsan is reagálunk, de a többi intézmény, főleg a tanács elég hosszú időt vesz igénybe. Úgyhogy teljes mértékben támogatom, amit az elnök javasolt. A ta, ta, tartalommal kapcsolatban annyit mondanék, hogy teljesen egyetértek konferáti, konferáti úrral, de Röviden említeném a nemzeti eh, pénzügyi piacok eh, felügyeletét és az európai felügyelet viszonyát. Ezt konkrétan meg kell vizsgálni. Mennyire realisztikus a lehetőség eh, európai szinten? Csak annyit mondanék, hogy az Európai Bizottság szándéka, mely szerint egy ilyen jogszabályt hozzunk, az azért támogatandó. Elnök, Természetesen a, a nemzeti a nemzeti <laughs> felügyelő, felügyeleti szervek mindenképpen együtt kell működni, mert egyedül ez az európai felügyeleti szerv nem tudja ezt megoldani. Hát mekkora, egyáltalán mekkora épületbe költöztessük ezt, újabb felhőkarcolót kell építeni Frankfurtba. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a végrehajthatóságot illeti, egyetértek, elnök úr, egyetértek a pragmatikus megfontolásokról, azonban a tartalmi megfontolásokról is szó van, és is szó van. A nemzeti felügyeletek és az európai felügyelet együttműködéséről van szó, akkor ugye mindenkinek képviseltetnie kell magát, itt a képviseletről is szó van, ez egyelőre még nem valósul meg. mi a helyzet a betétekkel? A betétek máshogy működnek Németországban, mint máshol. Nagyon sok tartalmi kérdés van, amelyekről még, még dolgoznunk kell, gondolkodnunk kell, és itt az Ekonnal együtt kell működnünk ebben. Ami a elnök, ami a betét biztosítást illeti, ezzel kapcsolatban egy külön projekt folyik az Európai Parlamentben, úgyhogy ez egy külön ügy folyik a jog, törvényalkotás a témával kapcsolatban. Nekem azt mondták, hogy ezzel kapcsolatban nem kívánnak újabb javaslatot tenni, ez helyes, és Lichtenberger asszony. Igen, egyet értek Régner kollégával. Továbbra is az a helyzet, a közlekedési bizottságban is így van, és itt is így van, hogy dolgozunk, sok energiát, időt fordítunk a témákra, gyorsan dolgozunk, és aztán a tanács blokkolja az egészet. A tanácsi eh, tárgyalások eh, egyre kevésbé gyümölcsözőek, eh, és értelmetlenek. Azt mondják, azt mondják hogy a, a, a tárgyalások végén azt mondják, hogy hát 27 tagállammal nem lehet egyeztetni, nem lehet közös álláspontot találni, itt már nincs egyáltalán mozgástér arra, hogy még a parlamentet is bevonjuk. Ezek olyan intézményes intézmény közi kapcsolatok, amelyeket már nem tudok elfogadni, elfogadhatatlannak tartom ezt. De ahogy Rédner asszony is elmondta, vagy nem tudnak kompromisszumra jutni, vagy, vagy helytelen kompromisszumokra jutnak, és megpróbálják az Európai Parlamentet közben pedig cselekvénysére kényszeríteni. és nem gondolom, ismerve a tanácsban egyes minisztereket, nem gondolom, hogy a parlamenti javaslata kevesebbet érne, mint az övék. Jó, elnök, akkor Koferáti úr javaslatát követjük, és ezzel párhuzamosan egy véleményt dolgozunk ki. Koferáti úr, tessék. Jó, ezzel egyetértek, és csak nagyon röviden szólnék még hozzá kiegészítésképpen. Tudom, hogy mások munkáját nem helyes, nem jó értékelni, de az Ekon szakbizottság szerintem hibát vétett, hibázott. Az ütemezés tekintetében ugyanis látjuk, hogy a munkánkat nagyon megnehezíti. A gyakorlati megvalósítása a bankhatóság tekintetében sokkal tovább fog tartani, mint ahogyan most itt elővezetik. Illetve, mintha más határidőköz tartanánk magunkat, vagy más fogalmak mentén dolgoznánk. Más definíciók és határidők ismeretében ugyanis találhatnánk lehetőséget arra, hogy a mentő csomagot blokkoljuk. Nyilván fontos lenne hatékony módszert találnunk. És hát nyilván figyelzünk el arra, hogy ne használják majd fel ellenünk, amit mondtunk. Szerintem ennek a levélnek megfogalmazása az helyes ez egy jó eszköz, és a teoretikus megvalósítást ezzel nem korlátozzuk. Mindazonáltal ugye nagyon fontos vélemények hangzottak itt el a képviselőtársaink részéről. A jelentésnek új tárgya van, ahogyan ugye tudjuk, az egyes tagállamokon belül más és más a helyzet, hogyha 8000 bankot fog majd ez a bankhatóság felügyelni, akkor ugye az eddigi feladatok is multiplikálódnak. Ez a szintű felügyelet nyilván több erőforrást igényel, emberit és anyagit egyformán. Biztosítanunk kell azt is, hogy hatékonyan működjön majd ez a hatóság. Van most tehát időnk kidolgoznunk ezt az állásfoglalást, úgyhogy egyetértek a javaslattal. Jó, akkor a titkosságot kérném, hogy a Bontesztági jogi szolgálatával vegye fel a kapcsolatot, is, és akkor a köztelévő időt pedig fel tudjuk használni. Ha ne ezzel kapcsolatosan még felszólalás? Nincs. Akkor ez volt a utolsó napirendi pontunk, hiszen Báldaszára képviselőtársunknak a napirendi pontjait elnapoltuk, délután háromkor folytatjuk.